Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem Morgen. Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket a délelőtti ülésünkön. El kell, hogy mondjam, tegnap nem tudtam jelen lenni. Ennek az az oka, hogy vasárnap este egy kicsit elcsábultam. És a nyolcadik napirendi pont következik, a Stockholmi Program félidős felvizsgálata. Bicep kolléga az előadó. Kérdem az előadót, hogy kívánja még az eddigieket kiegészíteni. Úgy látom, nem. Kívánja kiegészíteni, ami azt jelenti, hogy azonnal elkezdünk szavazni. Az egyes módosítót kitámogatja. Ellenszavazat. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. Igen, elfogadtuk. Jó. Abból indulok ki legalábbis. Okay. Abstimmung ist geschlossen. Ah, Lezárom a szavazást. 30-32 arányban elutasítottuk. Egyes kompromisszus mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A hatos módosító következik mellette, ellene elfogadva. Hetes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Igen. Aztán 11-es módosító mellette Elutasították a 8-ast, igen, igazán. 9-es következik mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Nem elutasítás, Nem, akkor ellenőrizzük. Nem volt egészen világos. 9-esről szavazunk. 9-es. Lezárom. 22-42 arányban elutasítottuk. Éppen nem. Tízes. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. 11-es mellette. Ellene. Bes. Ellenőrizzük. Tizenegyes volt, ugye? lezárom. Harminchat, huszonnyolc arányban elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 13 13-as Mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem Elfogadtuk, vagy ellenőrizzük? Hát akkor ellenőrizzük. Nem egészen világos. A liberálisoknál hát nem, nem láttam rendesen. De szerintem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezek után a kettes kompromisszumos mellette Ellenem tartózkodás elutasítva a kettős kompromisszum, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 17-es. Mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28-35 arányban elutasítva. 20-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 21-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Szerintem elutasították. Ki volt ellene?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 elfogadva. Második részről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harminchatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk az egészről. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Ötvennégy-tizenegy arányban elfogadó, gratulálni szeretnék. Egy újabb jelentés következik, amely az iparpolitikát vizsgálja az űrágazatban. Ki lenne az alkalmasabb ebben a témában, mint Kronberg asszony. Kronberg kolléganő szeretné kiegészíteni az eddigieket, nincs is itt. A világűrben van, igen. Igen, az orbitra állt. Akkor pedig szavazunk. Egyes kompromisszumos mellette, ellen tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette, ellen tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító mellette, a tartózkodás elfogadva. Kilences mellette, a tartózkodás elfogadva. Tízes mellette, a tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Négyes kompromisszumos. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellen tartozkodás elfogadva. Elektronikusan szavazunk az egészről, megnyitom a szavazást. Ti Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 52-6, illetőleg 5 arányban. Tehát majd rádió üzenetet küldünk az előadónak az eredményről. Wir kommen jetzt zum Antrag. Most pedig a Sahel övezetről lesz szó. Az ottani emberi jogi helyzet. Tenok kolléga, kíván-e bevezetésképpen bármit elmondani? Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy hosszú és bonyolult lesz a szavazó lista. Önök is tudják, hogy meglehetősen polarizált vita folyt erről. A legtöbb probléma itt jelentkezett a Nyugat-Szahara kérdésével, és akkor az, ezért ez egy meglehetősen vitatott terület kérem a türelmüket ehhez, végig kell menni ezen, és hát ennek ellenére remélem, hogy kiegyensúlyozott eredmény született a jelentés formájában. Minden egyes szót megvizsgáltunk a vita során időközben, ennek ellenére bonyolult maradt nagyon sok szóbeli, kompromisszumos módosítóval, de remélem, hogy sikerült kielégítően megoldani valamennyi fél számára a felvetedő kérdéseket, hát és természetesen nyit vagyok további módosítókra. Köszönöm. I think here it's a record record. 36 comp Ugye 36 kompromisszumos született, ez rekord mindenképpen, ez mindig egy új, egy új kihívást jelent. Hát akkor kezdjük meg az egyes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 90-es indítvány mellette ellene tartózkodás elutasítva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 95-ös ellene. Akkor újra 95-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszumos mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. 101-es módosító, ahogyan itt szerepel, a megfelelő kiegészítése mellette ellene tartózkodás el, elutasítva. Ezzel aztán a négyes is következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez volt a 109-es, 6-os kompromisszumos. Nem, bocsánat, nem, még a 110-es is itt van, igen. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszumos. Mellette ellene elfogadva. 116. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117-es. Ellenőrizzük 116-os ellenőrizzük. Abszolút ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Gól eh, néppárti összefogás működött, elfogadtuk 117-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 118-as mellette ellene elfogadva, 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120-as mellette ellene tartózkodás. Ez nem egészen tiszta most. Szerintem elutasították. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41-24 arányban elfogadták. 121-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 122-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 7-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 127-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 130-es több részben szavazunk. Első rész a Given Policy-ig kitámogatja ezt. Mellette ellene. Elutasítva a második rész, mellette ellene. Elfogadták. 132-es mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 34-32 jön elfogadva. 9-es kompromisszum mellett ellene elfogadva. 10-es kompromisszum mellett ellene elfogadva. 139-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 149-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 152-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 153-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 154-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 155-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 156-os elfogadva, 157-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 158-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 159-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadták. Ellenőrizni. Elfogadták a 159-est. az ECL együtt. Lezárom a szavazást. 35-30 arányban. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 161-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 162-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 163-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 166-os következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni. 167-est. Lezárom a szavazást. 26-38 talányban elutasítva. 168-as mellette ellene ellenőrizni. Lezárom a szavazást. 28-37 arányban elutasítva. 169-es két részben szavazok, az első részt kitámogatja, ellene tartózkodás elutasítva, a második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum. Mellette ellene elfogadva, 175-ös mellette ellene ellenőrizni. Lezárom a szavazást. 29-37 arányban elutasítva. 176-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 177-es okofogyott. 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 182-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ez mindig a szavazó lista formájában érvényes. 17-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 184-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, de azért ellenőrizzük inkább. Lezárom a szavazást. 37-28 arányba elfogadva. 188-as mellette ellene mivel nem sokan vettek részt benne, elfogadták. 189-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 190 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 191 mellette ellene tartózkodás ellenőrizni. Mi volt ez? 191-es. Lezárom a szavazást. 36-29 arányba elfogadva. 118-as. Nem, 192-es mellette. 192-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megnézhetem ezt? A 192-est? 191-es. 18-as kompromisszumos. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 196-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 197-es mellette ellene elfogadva ellenőrizni. Lezárom a szavazást. 35-30 arányban elfogadva. Elnézést kérek. Ez volt a 197-es, 198-es kő. Szavazni kell, ugye? 198 Na, ki támogatja ezt az indítványt, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 199-es mellette tartózkodás elfogadva. 200 mellett ellene elfogadva. 201-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 204-es mellette ellene 204-es újra. Ki támogatja? szavazott, Elfogadva. 205-ös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizni. Lezárom a szavazást. 29-30 arányban elutasítva. Gáller úr szavazatáról van szó. 20-as kompromisszumos. Mellette ellene tartózkodás el, elfogadva. 209-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 210-211-es az első rész kitámogatja ezt. Ellenszavazat tartózkodás Elfogadva. A második rész mellette. Ellene tartaszkodás elfogadva. Milyen országról van itt szó? A párhuzamos indítványok miatt mondom. Melyik nagy követség küldhet haza pozitív jelentést ezek után? 2013 as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2012 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2015 ös elfogadva. 2016 os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2017 es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2018 as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 219-es mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 39-26 arányban elfogadva. 220-as mellette ellene elfogadva. 221-es, nem, nem, nem. A 219-est elutasították, hogy elfogadták? Hát ha elfogadták. 223-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 224-es, ellenőrizni. Ellenőrizzük ezt. 223-as. 223-as, ellenőrizzük. 223-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26-38 arányban elutasítva. 224-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 225-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette lenne elfogadva, 229-es mellette ellene elutasítva. 230 mellette ellene elutasítva. 231-es mellette ellene elfogadva. 233-as elfogadva. 233-as mellette ellene elfogadva. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadó 236-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 237-es mellette ellene elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 240-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellett ellene elfogadva. 243-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 248-as mellette ellene vagy mellette ellene elutasítva. 249-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 252-es a következő. Mellette. Ki támogatja a 252-est ellene tartózkodás elutasítva. Aztán 253-as módosító mellette. Ellen 253-asról szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni. Ellenőrizzük. Antrag, de die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 40 mellette, 23 ellen elfogadva, de senki nem hisz nekem, ugyebár. 245 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 258 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Hamar eltelik ez a fél óra És... 26 angenommen. 261 äh, dafür. Zweihunderteinundsechzig dafür. Mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük.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 259 mellette, ellene, tartózkodás, 260 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 266-os mellette, ellene 266-osról szavazunk, még egyszer, ki van mellette, kérdezem. Ellene. Ellenőrizzük, de azt gondolom, hogy elutasítva. Lezárom a szavazást. 29 mellett, 30 elutasítva.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 Ha jól látom, akkor a 267 a következő, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 268 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 272 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Die Sozialisten stimmen mit Ja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 273 a következő mellette. Ellene ellenőrizzük. A split in ECR. The vote is closed. Lezárom a szavazást. sorry that Veronique is not here. She would have said that her machine had not worked. Sajnálom, hogy Veronik nincs itt, ő ugyanis biztosan mondta volna, hogy nem működött a szavazógépe. 274 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. Mindig úgy haladunk, ahogy ez a listán szerepel. 28-as kompromisszum mellette, 28-as kompromisszum mellett elfogadva, 278 mellette ellenetartózkodás elutasítva. Kettő mellette ellenel tartózkodás elutasítva. 283, 284 és 285-ös mellettem ellenem tartózkodás ellenőrizzük. Eh? Geschlossen. Lezárom a szavazást. Geschlossen. Das ist mit 34 zu 30 angenommen. 34 mellette, 30 ellene elfogadva. dafür. 294 mellette, ellene, tartózkodás elutas, 295 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 296 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 297 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 298 két részben, első rész. Gegen. Ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva harmadik rész is van, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 299 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 300 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 301-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 303-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 309-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 310-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 311 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Check. Ellenőrizzük. Welches Land? Tinduf, Algerien. Herzlichen Dank. Das Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 45 mellette, 16 ellene, elfogadva. A lobby tevékenység nagyon sikeres volt itt megint, csak megállapíthatom. 314-es. mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3.15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 3.16 mellette, ellen tartózkodás elfogadva. 318 es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3.17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 320-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 319-es két részben, Hm? Ja. Um den Split Vote über eine Stimme. Wer ist für den ersten Teil? Ki támogatja az első részt a 319-esnél ellene? Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 321 mellette ellene tartózkodás dafür. 321 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 322 mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Ich bitte die Kollegen jetzt doch beim Handaufzeigen immer mit abzustimmen. Kérem a kollégákat, hogy egyértelműen tegyék fel a kezüket. És hogyha nem uh, szavaznak rendesen, akkor nem látom át a helyzetet. Tehát az előző elfogadva a 3, 30-as kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, 372 mellette, illetve 27 tartózkodás, ellenőrizzük a 327-est. Lezárom a szavazást. 31 mellette, 30 ellene, elfogadva. 328-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, ellenőrizzük, elutasítva. Ja. 40 23 mellette, 40 ellen nem. 329 mellette, 329 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 330 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 332 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 333 mellette, 332-est ellenőrizzük. Abstimmungsgeschlossen. Lezárom a szavazást. 25-35 ellenében elutasítva. 3-33 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 3-34 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 31 ellen elutasítva, 335 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 336-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kompromiss 31. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 331-es, csak az első részről szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Három harminc mellette ellene tartózkodás. Csak egyharmada szavazott a bizottságnak. A 337-esről szavazunk ismét. Ellenem tartózkodás elfogadva. Wow. Eindeutig. Abschluss geschlossen. Lezárom a szavazást. 38 mellette, 24 ellene elfogadva. 341-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva.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 21-es mellette elfogadva, 23 mellette ellentartózkodás elfogadva, 24 mellette ellentartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette Na machen wir 25, 26 in einem Wahlgang. Akkor 25-ös, 26-osra együtt szavazunk. Lezárom a szavazást. 23 mellette, 36 ellene elutasítva. 27-es mellette, ellene tartózkodás. Nem figyeltem, a 27-es mellett még egyszer ki van. Ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Gerade eine Abstimmung leiten, meine Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 28 mellette, 32 ellene elutasítva. Jetzt kommen wir zu 28. 28-as két részben első rész elfogadva, második rész mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellentartózkodás elfogadva, 30-as mellette ellentartózkodás elfogadva, 31-es mellette ellentartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette nyelvi Köszönöm. Lezárom. 28 menettel 33 ellen elutasítva a 33-as nyelvé, a 34-es mellett ki van elfogadva. A 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 40-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette, ellen tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene elfogadva. 44-es mellette, Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 31 mellette, 28 ellene elfogadva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 45-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 34-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellentartózkodás elfogadva, 59-es mellette ellentartózkodás elfogadva, 36-os kompromisszum mellette, Schließen. Lezárom a szavazást, 54 mellette, 6 ellene. Elfogadva. Double check, double check. Ellenőrizzük, mondja az elnök. Kompromiss 56 dafür. 36. 36. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as a következő ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 67-es, 68-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellenet tartozkodás elfogadva, 70-es részenkéti szavazás, illetve elutasítva javítja magát az elnök, 70-es mellette, három részben, az első rész mellett ki van ellene elutasítva, második rész mellette, ellene ellenőrizzük. Azt gondolom, hogy elfogadva. Second part. Második rész. Azt gondolom elfogadva lezárom a szavazást. 34 mellette, 25 ellen elfogadva a harmadik rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 73-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Wo ist der Rest der Truppe? 20 haben noch nicht abgestimmt. 20 még mindig nem szavaztak. 73. 73. A 73-asról szavazunk. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 32 mellette 30 ellene elfogadva. 74-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Das war 74, ne? Ja, genau. Abgelehnt. Abgelehnt. Richtig. Also ich Elutasítva. Kérek mindenkit, hogy szavazzon. Például a liberálisok egyáltalán nem szavaztak az előző körben, és az ő módosítójuk volt amúgy. 75-ös. Ki támogatja 75-öst? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 76-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 84-es a következő három részben ki támogatja az első részt? Második rész. Elfogadva. Most az első részről szavaztunk. Második rész mellett ki van, második részről szavazunk ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ki akarja folyamatosan az ellenőrzést? Lezárom a szavazást, illetve még nem. Most zárom le a szavazást. 26 mellette, 35 ellene elutasítva. 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Az Antrag 2? Ja. Wo steht denn hier 2? Da, der ist offen. Alles no vote steht da. Amendment 8, äh, Amendment 2, dafür? Kettes mellette, tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellentartózkodás elfogadva, négyes mellette ellentartózkodás elfogadva, ötös mellette ellentartózkodás elfogadva. A tizenegyesig akkor egyben vehetjük őket? Tehát a hatostól a tizenegyesig szavazunk. A hatostól a tízesig mellette ki van ellentartózkodás elfogadva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellene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 Ich, ist es, wenn wir Deve 10 getrennt abstimmen, kann man dann insgesamt... A Deve 10-esről külön szavazunk. Ki támogatja a Deve 10-es módosítóját? Ellene ki van tartózkodás elutasítva. Ki támogatja többi Deve módosítót? Ellene tartózkodás elfogadva. A következő a Nőjogi Szakbizottság módosítói. Micro. When did we agree to a Debe block vote? We've got a, our, my voting list is different. Az én szavazói listám más, mikor uh, áll, állapodtunk meg abban, hogy külön szavazunk a Debe 10-esről. A 6-7-8-asnál más a pozíciónk, akkor önnek gyorsabban kellett volna reagálni, én feltettem ezt a kérdést. To FEM Az egyes FEM a következő. A FEM 1-es a következő. Itt külön pontok vannak. A FEM 1-estől a 9-esig szavazhatunk együtt? Nem. Akkor külön megyünk ezeken végig. Nein. Doris, sei doch mal ruhig, ich führe das hier. Ich rede bei einem Doris, kérlek, hogy maradjál nyugtan, mert én vezetem a szavazást, és én se szoktam beleszólni mások szakbizottsági szavazásába. A FEM 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM 2-estől a 9-esig, ez sem megy, ugye? Akkor a kettes mellette ellentartózkodás tartózkodás, hármas mellette ellentartózkodás elfogadva, négyes mellette tartózkodás ellen elfogadva, ötös mellette ellen tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellen tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellen tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellen tartózkodás elfogadva, kilences mellette ellen tartózkodás elfogadva, tízes mellette ellen tartózkodás elutasítva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva a 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizve. Ez kis az mit 35 zu 27. 35-27 arányban elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette elfogadva, 18-as mellette ellene részben a néppárt is részt vett ebben, elfogadták, 19-es, mellette ellene tartózkodás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 Lezárom a szavazást. Elfogadva. 30-as mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Ellene, elfogadva. 32-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 36-os Nem, az nem. 34-es melletten elfogadva, 35-ös melletten elfogadva, 36-os mellette ellene elfogadva. 37-es mellette ellene elfogadva, 38-as mellette ellene elfogadva, 39 mellette ellene elfogadva, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette lenne elfogadva. Elektronikusan szavazzunk az egészről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 igen, 13 tartózkodás mellett fogadtuk el a anyagot. Engedjék meg, kérem, hogy két megjegyzést azért tegyek. Szerintem vizsgálják meg egyre több az azonos indítvány. Hogyha azonos indítványok vannak, amikben nem egyeztettek, akkor logikusnak tűnik, hogy egy harmadik írta egy harmadik fél írta a módosítókat. Itt a büróban, vagy a, vagy a büróban beszélni kell arról, mert van egy olyan gyanú, hogy adott esetben az indítványokat egy harmadik fél írja, és ez egy parlamenti szakbizottság méltóságának nem tesz jót. Nem akarok még tovább részletekbe menni. Másodszor egy 41 módosítóval kell előállnia egy tanácsadó szakbizottságnak. Ez túlzás, ezt figyelembe kell venni szerintem. A jövőben alaposabban meg kell vizsgálni az ilyen felvetéseket. Akkor pedig a következő pont kezdődik, egy zárt ülés.